Okay, colleagues, uh, take your seats and... Kérem mindenki foglaljon el, foglalja helyét, elkezdhessük a munkát, örömmel látom mindannyiukat nyári szünet után. Kezdjük el az ülést. Néhány bejelentenem volna. A mai napi rendel kapcsolatban. Köszönöm, Tamás. Köszönöm, kérem mindenki, nyugodjon le. Néhány bejelentenem volna ma reggeli napi rendel kapcsolatban, és aztán néhány bejelentésem a migrációs menekült válsággal kapcsolatban, hogy egy kis időrendbe helyezzem, és aztán néhány megjegyzést is meghallgathatunk. Ám először a formális bejelenteni valók a napirendel kapcsolatban. Először is. A következő módosításokat szeretném jóvágyatni önökkel ma reggel. Az új 4.1-es pont, a triológusok állása, a ártatlanság vélelme bizonyos aspektusainak megerősítése a gyermekek vonatkozásában 9 óra 20-kor lesz. Már most 20 vagyunk, igyekszem szaporán. Hatos pont, mobilizáció, flex, eszköz, nemzetközi védelem, Olaszország és Görögország érde, ö, megsegítésére eltértése került, aztán a drón rendszerekre vonatkozó 7-es pont az 5-ös elé kerül, 11-es, 12-es pont a Frontex igazgató ma el kellett menjen Görögországba, beszéltem vele, a következő ülésünkre jön majd el. Bizonyal megértik és akkor a következő ülésen beszámol majd az akkori helyzetről, meg a mostani témáiról is. Aztán még azt akartam elmondani, megemlítve a válságot. Tudom, hogy egyes képviselőtársaim is hozzá akarnak szólni a témához majd. Jövő szerdán lesz a State of the Union beszéd, melyet nyilván pontosan ez a válság határoz majd meg, az elnökök értekezlete ma hoz döntést arról, hogy lesz-e külön, ezen külön vita jövő héten a plenárison a menekültválságról. 12-kor születik meg ez a döntés majd, ma. Másodszorban a mi szakbizottságunk témakörében a koordinátorok ülése hétfőn lesz, ahol döntenek arról pontosan milyen kiegészítő elemekkel egészítik ki a válság tárgyalását a pótlagos felvetett témákkal. Ez tehát hétfőn lesz ez a koordinátorülés. Még arra szeretném önöket emlékeztetni, hogy 14-e ez a külügyminiszterek tanácsának ülése, vagy a belügyminiszterek tanácsának ülése, és az arra vonatkozó döntésekről is foglalkozni kell. Aztán a realokációs mechanizmus ügyében is tárgyalnunk kell, a, azt mondták nekünk, hogy egy rendkívül liberülésre fel kell készülnünk, ha lesz rá szükség, hogy a tanács álláspontját értékeljük jövő héten a reallokációs van vonatkozóan. Ám fontos volna, hogy a, a koordinátorok tudják re, menedzselni az ügyet, nem akarom én meghatározni, tehát hogy körültekintő döntéseket hozzunk megfelelő módszertanra alapozva, ne keverjük össze a dolgokat, mert az is fontos látni, hogy még már most is van egy fontos jelentésünk a migráció tárgyában. Szeptember 15-én kell, és szeptember 23-án fontos lépéseket tenni ennek a jelentésnek a tovább vitelében. Tehát ne sodorjuk félre azért ezeket az ügyeinket sem a friss felemények fényében. A biztosan lesz találkozó jövő héten, remélem, hogy 14-én sokan ott leszünk. Azért tárgyaltam most ezeket a pontokat, mert belátva a dolog rendkívül fontosságát tudom, hogy az egyes képviselők saját frakcióikon belül is, meg egyénileg is foglalkoznak saját tagállamaikban ezekkel az ügyekkel, amelyeket itt a parlamentben is tárgyalunk. Ha valaki hozzá akar szólni ehhez a témához, vagy bejelenteni volna van a napirend elfogadása, őt kérem tegye most. Van-e a napirenddel kapcsolatban felvetésük? Kornélia. ezt szólt? Én a a frakció magyarázatot szeretném hozzá elmondani a migrációs válsággal kapcsolatban. A vonatkozó rende pont alapján is elmondhatom majd. Most is mondhatom meg akkor is, mikor lenne jobb. Nekem mindegy. Akkor most. Talán most lenne jobb. Mert akkor a napirend elfogadása előtt akartunk, akartuk rendezni a menekültügyi kérdéssel kapcsolatos eszmecserét, akkor tehát most jó. Így áll a dolog. Nagyon jónak tartom azt, hogy mi már az elején megállapodunk egy eljárásrendben, nem, úgy gondolom, nem, nem most kell a tagállamoknak egymás szemére hányni hibáikat, vélt hibáikat, vagy igaziakat. A, a helyzet úgy eszkalálódott, és a menekültügyi helyzet olyan mértékben eszkalálódott, hogy megfelelően nyugalommal, objektivitással kell tárgyalnunk azt. Azok a képek, amelyekkel nyáron találkoztunk, amely minden tagállamban és Németországban is égő menekült központok, demonstrációk, óriási problémák érzékelhetőek, nem csak az egyes államokban, ugye mindig más-más állam van a központban, a figyelem hogyha Görögország, aztán Magyarország, aztán Németország, gyakorlatilag minden tagállam érintett. Tehát nem lehet előítéletekkel és, és vádaskodással semmire se jutni, hanem egy komoly, objektív eszmecserére van szükség, koncepciókról kell beszélnünk, egységességről, amelyet a parlamentben is fenn kell tartanunk, és az EU-ban is egységességben kell választatnunk, és sürgető azonnali válaszokra is szükség van. A gyermekek katasztrofális helyzetben vannak sok esetben a menekültek körében, úgyhogy mindenképpen azonnal támogatni kell őket. Frakciónk támogatja azt, hogy jövő héten fontos vitát tartsunk ebben, további vitákat tervezünk, és fenntartható módon szervezzük ezt meg a szakbizottsági elnökök körében, és a koordinátorokat pedig azt kérem, hogy, arra kérem, hogy hétfőn saját elképzeléseket fogalmazzanak meg arról, hogyan tudjuk a következő hónapokban egyeztetni ebbeli meglátásainkat. És aztán be kell terjesztenünk egy, egy ö, javaslatot, és értékelnünk kell a menekültek általános helyzetét, azonnal intézkedésekkel is foglalkoznunk kell, és pénzügyi, finanszírozási kérdésekkel is, annak érdekében, hogy javítsuk a helyzet tagállamokban. Másodszorban az európai jogszabályokról is vitáznunk kell. A német kancellárasszony is azt mondta, hogy a Dublini rendszer problémás, tehát végig kell gondolnunk, hogyan tudunk erről megállapodni. A harmadik pedig a személyek szabad mozgásának fenntartásáról is beszélni kell. Hétfőn kell beterjeszteni ezeket a javaslatokat. Kérem, hogy a többi frakció koordinátora is dolgozzak ki saját álláspontjait, hogy legyen egyfajta tablónk, amelyben, amely alapján keretet teremtünk a vitának. Kornél, hogyha másokat megkérhetek arra, hogy a koordinátor ülésre, a hétfői koordinátor ülésre hozzanak hasonló javaslatokat, mert 9.30-kor tényleg el kell kezdenünk szavazni, és már így is lemaradásban vagyunk, de azért köszönöm. A hétfő ülésre készüljünk Prezidben. Kollégák, a elnök bejelentései jönnek. Először is a koordinátorok ajánlásainak jóváhagyása 205-ös felszabály szerint. Fernando López Aguilar kapott több frakciót, ez az egyik az uniós vízum kódex, másik pedig az Európai Unió pénzügyi érdekének védelme büntetőgi eszközökkel. Kaufmann kollega kapta a vízumok egységes formátumáról szóló rendelettervezetet. Jiménez Becerril Barrio a néppárt részéről lett az előadója a meg se próbálom ezeket a hosszú vegyi anyag neveket felolvasni, hogy milyen ciklohexil és milyen dikloroamino és egyéb, tehát ennek a bonyolult témának ő lett az ilyen hosszú nevé, nem is láttam még életemben, szóval ezt a bonyolultat kaptam. Mikhail Bóni a népárt részéről kapja előadóként. A, hát ezt sem tudom felolvasni, olyan hosszú ö, neve van ennek a jelentésnek, illetve a, na ez menni fog, metilamfetamin ö, ellenőrzés intézkedéseket. Sophie Network kapta a liberások részéről az Európai Unió demokráciáért, jogállamiságért és alapjogért, alapjogokról szóló mechanizmusáról. Jan Filip Albrecht a zöldek részéről kapja a TISA tárgyalások témáját, és Michael Boni a néppárt részéről lesz az előadója az egységes digitális belső piaci csomag témájának. Udo Bojt a függetlenek részéről kapja a fogyasztóvédelmi jogszabályok a digitális piacon. Nem tudom, hogy a koordinátorok javaslatait el tudják-e fogadni, úgy látom, hogy nincs senkinek ellenvetése. Rendben. A, mi a szavazást illeti, azt javaslom, hogy végig elektronikusan szavazunk mindkét témában, akinek nem lenne itt a szavazókártyája, még elszaladhat érte. Mielőtt rátérnénk a szavazásokra, rövid beszámolók, friss információk a folyó háromoldalú tárgyalásokról, úgynevezett triológusokról. Katarina Csinicsinek adom meg a szót, hogy számoljon be arról, hogy a mm, eljárás jogi garanciák a gyanúsított vagy várló gyermekek a büntetőeljárások során témájában, tehát hogy állnak a dolgok. Katerina, parancsolj, te szó. Eh, Claude, grazie Presidente. Il 14... <clears throat> Köszönöm szépen, Claude. Köszönöm szépen, elnök úr. Július 14 én a negyedik trialógust folytattuk le, és ez volt az első a luxemburgi soros elnökség keretében. Hogy használjunk ki lehetőséget, hogy megköszönjem a jó együttműködést, a megfelelő hozzáállást és a nagy elkötelezettséget Luxemburg részéről mindenképpen megoldást szerettek volna találni, miközben a parlamentnek a pozícióját tiszteletben tartották, miközben a dokumentumot megszövegezték, és ilyen rövid határidővel. Tényleg arról van szó, hogy még az idén ősszel elfogadjuk, még luxemburgi elnökség alatt ezt a szöveget, ha lehet. Tehát a triológuson mind a három résztvevő nagyon pozitív hozzáállást tanúsított, és igazából ez annak köszönhető, hogy az árnyék előadók is nagyon jól előkészíthetik a munkát. Ami a technikai részleteket illeti, erről csak annyit mondanék, hogy a gyermekek biztonságát biztosítandó büntetőjárások során már nagyon jó megoldásokat találtunk. Először is, mit kit nevezünk kiskorúnak, ennek a definíciója megszületett. Ez nem egyszerű, pontos életkorral megszabni ezt. Aztán a tájékoztatás jogát illetően nagyon nagy volt a vita, de találtunk egy megoldást, megoldást és azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy a gyanúsítottak, vagy az, azok a gyermekek, akik ellen eljárás indult, minden információt megkapjanak valóban a jogaikat illetően minden egyes büntetőeljárási fázisban. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a gyermekeket képviselőknek a jogai és személye, úgyhogy nagyon fontos volt a szankciók definíciója. Ezen kívül az orvosi vizsgálat. Ezt illetően elég nagy volt a vita, mégpedig azért, mert a tanács ellenáll nem szeretnék elfogadni a parlament javaslatát, hanem sokkal jobban ki akarják terjeszteni az orvosi vizsgálat körét. Igazából azért ennek ellenére azt hiszem, hogy kompromisszumot fogunk találni, mégpedig azért, mert az az alaptétel, hogy egy gyermeknek a büntető eljárás során orvosi vizsgálathoz való joga nem csak sürgősségi esetekben él. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó kompromisszum. Aztán néhány fontos cikket említenék még. Iskolázás, minden kire vonatkozóan, aki kiskorú és a büntető eljárásban részt vesz. Ennek a problémájával is foglalkoztunk. Két dolog még ellentmondásos. Az egyik a jogi segítségnyújtás. Ezen kívül, hogy melyik jogszabályok alkalmazhatóak ilyen esetekben de én hiszek benne, hogy a luxemburgi soros elnökség során sikerülni fog egy jó kompromisszumot elérnünk, és időben kialakítanunk ezt a szöveget. Azt hiszem, hogy ennyit tudnék mondani. Elnök, rendben. Akkor a következő harmadik országok állampolgárai kutatás és tanulmány céljából való beutaztatása az EU-ba. Cecília, hogyha be tudnál számolni. Köszönöm, elnök úr. Remélem, hogy jó volt a nyár, különösen önnek, elnök úr, mert igen nehéz őszelé nézünk. Jó látni, hogy mindenki jókedvűen itt van. Július 16-án tartottuk a negyedik trialógust az adott témában, illetve ez volt az első trialógus a luxemburgi elnökség keretében. Nagyon jó volt az együttműködés, mind a három intézmény elkötelezte magát, hogy véglegesítse ezt a dossziét az év végére. Meg vagyunk minnyáján győződve arról, hogy minden tagállam érdekét szolgálja ez a dosszié a jövőben, illetve az EU versenyképességét fokozza. A hatáskört illetően még további tárgyalásokat folytatunk, a további trialógusokon, mert ez egy nagyon kényes kérdés. Ezen kívül a vízunkérelmeket illetően egyetértettünk, hogy hivatalos nyelven kell beadni ezt, az előzetes jóváhagyatási eljárást illetően, az erőforrásokat illetően, a családtag és az átláthatóságot illetően. A családtag esetében a definíció nagyon fontos volt. Ami a visszautasítás kritériumait illeti, illetve a meg nem kritériumait, haladtunk, de a tanács bevezetett egy új indokot 18F cikkben, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogyha élnek azzal a gyanúval, hogy nem a célból marad valaki, hogy éljenek ezzel a visszautasítás joggal. Mi úgy gondoljuk, hogy nem fogadhatjuk el ezt, mert veszélyeztetné az egész jogszabályt. Ezen kívül mikor történik a belépés, hogyan mozoghatnak a diákok a belső piacon belül. A triológus után informális skifa ülésen vettem részt Luxemburgban, és ott lehetőségem nyílt arra, hogy két oldalú találkozókon vegyek részt. Azt hiszem talán nyolcon vettem részt a tagállami kormányokkal egyeztetve. Nagyon jó lehetőség volt ez arra, hogy beszélhessek közvetlenül a tagállamokkal, illetve egyre jobban szeretem Luxemburgot most már, és a Schengen élvezetet, úgyhogy ez pozitív hatás volt. Elnök úr, a következő triológus szeptember 29-én lesz, és már készülünk rá, és alig várom, hogy az árnyékelő adókkal egyeztethessünk, mert nagyon jól együttműködtünk eddig és folytatni fogjuk ezt. Köszönöm szépen. Very much. Köszönöm szépen, Cecilia. Kollégák, legalább egy képviselőkért szót, ám mint az előző trialógus jelentés kapcsán itt sem szeretnék hozzászólást, mert eh, köt bennünket az idő 9.30-kor, eh, lesz egy napjelenti pont. Natalie Grisbeck viszont, aki jelentéstevő az ártatlanság vélelme irányelv tárgyában vannak most soron. Kérem, hogy a triológus állásáról e pontot illetően tájékoztasson bennünket. Köszönöm, elnök úr. Jó reggelt mindenkinek. Üdvözlöm önöket ismét a nyári szünet után. Remélem frissen és megerősödve jöttek vissza. A triológust illetően 2013. novemberében talán emlékeznek még, az Európai Bizottság egy csomagot terjesztett be, amely többek között ezt az irányelvi javaslatot is tartalmazta. Tavaly decemberben aztán a tanács elfogadta általános módszertanát, vagy megközelítését az irányelvvel kapcsolatban, és ezért márciusában a mi szakbizottságunk elfogadta a saját álláspontját a szöveggel kapcsolatban, komoly többséggel támogatva azt. A trilógusban jó hangulatú tárgyalások folytak, mindannyiunkat beleértve, a kulcs, a e fontosságú szövegben jó haladást tapasztaltunk. A szöveg rendkívül fontos a gyermekek jogait illetően. Két trilógus volt áprilisban és májusban, a lett elnökség égisze alatt még. Szeretném is megköszönni nekik, ment a lett elnökségnek a, az elkötelezett munkát. A hagyományos módon, anélkül, hogy eh, részt maradtunk volna, az első ülésen a 14 cikken futottunk át, úgymond, a második trilóguson pedig az 1-től 5-ig terjedő pontokat taglaltuk, részletesebben, és sikerült is előre jutnunk, több megállapodást kötöttünk, különösen a hármas napi eh, cikk kapcsán, amely a tártalanság vélemények elveit határozza meg, illetve az irányelv kettes pontja, az átmeneti intézkedések, ám további munkát igényel néhány cikk, például a, a bizonyítás terhének megfordítása tárgyában, az ötös cikkben, itt is, és a személyes alkalmazást illető pontban, a kettesben, nem az irányelv alkalmazását illetően, illetve az értékelésünket is a négyes cikkben az egyes joghatóságokat illetően. A luxemburgi elnökség első napján indult a következő dialógus, július 1-én. Itt a további cikkeket tudtuk megbeszélni. A 6-os, 7-es cikkben tudtunk előre jutni, ám továbbra is a 6-os cikkel kapcsolatban, a menekültek jogával kapcsolatban illetve azon bizonyítékok befogadhatatlanságára vonatkozóan a, a tízes cikk tárgyában, még a nyolcas cikk tárgyában is komoly viták vannak még. Itt további munkára lesz szükség még. Hálás vagyok az együttműködésért, hatékonyan, eredményesen tudtunk dolgozni, elkötelezett volt minden árnyék előadó, így aztán a hetes cikkkel kapcsán további ö, vitáink lesznek, tehát a, a, az állatlazdaság vélemények, a, a, a bizonyítás cserének megfordítása, a menedékültek jogai illetően ö, további vitáink lesznek. Mindenki rendelkezésre állok, hogyha részletekről vagy a technikai ö, pontokról szeretne eszmét cserélni. Köszönöm szépen, Natali. Pontosan ezt vártuk, a triológusról való összefoglaló gyanánt. Köszönöm a képviselőtársaimnak, akik figyelemmel követték a triológus haladását, rendkívül fontos ez, és köszönöm mindhármatoknak a kemény munkát, amelyen mögött áll, meg a visszajelzéseket is. Egy kis háttérzaj van, biztosan a szavazásra való előkészületek miatt. Kérem mindenki foglaljon helyet. Minden szavazás elektronikus szavazás lesz, kérem mindenki készítse elő kártyáját. Kérdem, van-e valaki, aki nem hozta el a kártyáját, jelezze. Mindenki itt van, jó. Egy pillanat szünetet tartunk. Already, Okay, colleagues, if you're ready, we can proceed. Ha készen állnak, akkor a drónrendszerekről szóló jelentés tervezet, a civil polgári alkalmazása ezen eszközöknek, Szerelje Foszta jelentéstevő, Poszta jelentéstevő, mindenki készen áll? Ki nincs kész a szavazása? A mikrofon be van kapcsolva, készen állnak? Everyone's ready. Okay. Uh, Aki áldogál, az nem szavazhat, kérem üljenek le. Is not ready. Még mindig nem ült le mindenki, hogy szavazhasson, kérem tegye, hogy tudjunk szavazni. Okay. Let's move to the vote. Um, Akkor kezdjük. Ötös kompromisszum. Megnyitom. I'm, I'm waiting for my card. Jön a kártyám. Kérem, számoljanak a szociális tagokkal együtt kézzel jelzem. Bocsánat, nincs itt a kártyám, egy pillanat múlva itt lesz. Van-e még valaki, aki hozzá számoltatna magát? Okay, good. Okay, let's move on. Menjünk tovább. Akkor újra kell kezdjük az egész szavazást. Tehát újraindítjuk a dolgot, megnyitom újra. Várok még mindenki. Újra kezdjük tehát. Mindenkinek itt a kártyája, mindenki készen áll. Jó reggelt. Frank. you have to ask again. Yeah, yeah. Okay, we're going to open the vote and... Megnyitjuk a szavazást. Tehát, ha mindenki készítse elő a kártyáját, legyen itt, üljön, figyeljen, ébredjen fel, és szavazzon meg főképp. Megnyitom kompromisszum, öt, ötös kompromisszum tárgyában a szavazást. We start again. The vote is closed. Lezárom. Adopted. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom. Oh, sorry, amendment 20, colleagues Elnézést. 23-as módosító, amiről szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. That is rejected. Elvetettük. Okay, compromise six. The Hatos kompromisszum megnyitom. The vote is closed. Lezárom. That is Elfogadtuk. Compromise seven. The... Hetes kompromisszum megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Adopted. Elfogadtuk. Compromise 8. Nyolcas kompromisszum. Megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Adopted. Elfogadtuk. Like nine, the vote. Kilences kompromisszum megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Adopted. Elfogadtuk. Tízes. Megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Tonight 11. Megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Adopted. Elfogadtuk. 12-es. Megnyitom. The vote is closed. Lezárom, elfogadtuk. 13-as, megnyitom. The vote is not. Most nyitom meg. Adopt. Lezárom, elfogadtuk. Tizennégyes, megnyitom. is Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 53-as módosító megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 16-os kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Preambulum egyes kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum részenként első rész megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Második rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum preambulumok között. Megnyitom. Lezárom. Lefogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es. Megnyitom. 12-es. 12-esről szavazunk. Lezárom, elfogadtuk. Aztán 17 szóbeli módosító a legitimitást a szükségességgel cseréli föl. Ellenvetés nincs, akkor szavazunk róla, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás. Nem. 18-as. Megnyitom. Lezárom. Elnézést. Újra kell csinálni a 18-as szavazását. 18. Megnyitom a szavazást megint. szöveg végszavazása következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Taps. Colleagues, let's move straight to the... Uh... Kollégák, folytassuk akkor. Igen, igen. Tehát taps nem maradjon el. Folytassuk akkor rögtön a költségvetési témával. Néder Müller Péter a vélemény előadója. Öt 9 egy 6. What's the problem? No problems? 59-16-os liben módosítóval kezdjük. Mindenki megtalálta a szavazó listáját? Jó, folytassuk akkor. 59-16-os módosító, megnyitom a szavazást. No, two different working groups. One is the budget amendment, and the other one is the opinion. We start with the budget amendment. Sorry, colleagues, I think you maybe have some confusion. We're starting with the... Kollégák, költségvetési módosítóval kezdjük. Ez a vastagabb szavazólista a kettő közül. Mindenkinek megvan ez a szavazólistája? Jó, akkor várjuk meg, amíg megvan a szavazólista. Thanks.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 szavazólistája, nem akarom, hogy rossz listát nézzenek, tehát akkor mindenki megkapta a rendes listát. 5916, megnyitom a szavazást. Jó, akkor ö, megsemmisítem ezt az eredményt, megint szavazunk. I don't know what happened there. What happened there? Did we erase it? Okay, the vote is now closed. Akkor lezárom a szavazást. That is adopted. That is adopted. Um, the Elfogadtuk. 5918. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom elutasítottuk. 5946, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 5947, megnyitom. The vote is closed. Lezárom elfogadtuk. 5919 megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 5987 megnyitom. The vote is closed. Lezárom elutasítottuk. 5991 megnyitom. The board is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 5986 megnyitom. Lezárom elutasítottuk. Öt kilenc helyét kettő. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 5938 megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. A kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Öt kilenc kettő kettő. Öt kilenc kettő kettő. Megnyitom. Lezárom. elutasítottuk. Öt kilenc nyolc három megnyitom. Ez a harmadik oldalon van a szavazólistán. Öt kilenc nyolcvan három. The vote is closed. Lezárom. elutasítottuk. 5982 megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 5923, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 5924. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. B kompromisszum, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Öt kilenc hét nulla megnyitom, ötös oldal, öt kilenc hét nulla. just I'd rather be clear so everyone is hogy tisztázzuk, hogy mindenki megfelelően szavazzon. Az 5970-ásról szavazunk. Mindenki megtalálta? Akkor lezárom. Elutasítottuk. Öt kilenc hét kilenc megnyitom. 5979, lezárom. Elutasítottuk. 5940. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 5945 megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 5968 megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 5988. Megnyitom. Lezárom elutasítottuk. 5-9-8-9 megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 5-9-2-6 megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 5949 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. C kompromisszum, hatos oldal, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 5951. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 5952 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, 5953 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 5990 megnyitom. Lezárom. elutasítottuk. Öt kilenc nulla négy. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 5954. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Öt kilenc hat kilenc megnyitom. Vote is closed. Lezárom. That is rejected. Elutasítottuk. 5955. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Öt kilenc. Nulla öt. Megnyitom. Apologies, colleagues. We do this again. It was not... Elnézést, kollégák. Nem ez volt, hanem a 28-as, 5928, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 5929, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 5942 megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 5943 megnyitom. 5943-ról szavazunk. Lezárom. Elutasítottuk. 5944, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 5956, megnyitom. Lezárom Elfogadtuk. Ennyi volt, kollégák. I kollégák, áttérünk a másik szavazásra, véleménytervezet Niedermüller Péter, hármas módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Egyes módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Kettes módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Ötös módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Nyolcas módosító megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Hatos módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 9-es módosítom, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Tízes módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 11-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A. Kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Compromise A. A. A kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. Áttérünk az ötös bekezdésre. A módosított ötös bekezdésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem, elnézést javítja az állnak, elutasítottuk. Tizenhatos módosító és tizenhetes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tizenkilences megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Tizennyolcas, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 20-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 22-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 24-es megnyitom. Lezárom. elutasítottuk. Huszonötös módosítom, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 26-os, megnyitom. Lezárom Elfogadtuk. 27-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 28-as módosítom, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Végső szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk nagy többséggel. Gratulálok Niedermüller Péternek. Nagyon jó munkát végeztél, Péter. Köszönöm kollégák, hogy itt voltak. Itt ezzel véget ér a szavazás. Uh, Thomas Chidovsky has got a short announcement to make in relation to Dear colleagues. Kedves kollégák! Kedves kollégák! Vážení kolegové, vedle toho, že... Kedves kollégák, folytatom tehát anyanyelvemen, hogy mégis ingem angolul, elnézést kell kérnem, és Péter Niedelműrernek szeretném megköszönni az együttműködést. Ma van a születésnapja Péter Niedelmüllernek, Niedelmüller Péternek, úgyhogy boldog születésnapot! Legion Bakat! Magyarul is. Thomas, that was very elegant. Thank you very Milyen elegáns. A saját nyelvén köszönteni Pézert. even have a meeting, but, uh, but I proposed again to, uh, to organize uh, a given working group after the... Colleagues, um, if we could... Colleagues, if we could please settle down, we need to move ahead with the... Kollégák, talán próbáljunk ismét helyet foglalni és koncentrálni az előttünk fekvő témákra, napirendi, előttünk lévő napirendi pontokra, jó lenne, ha végére, végére jutnánk a Főként azokat kérem, akik igazából szeretnének is még ma érdemi munkát végezni, aki pedig csak beszélgetni szeretne, az annak kívül tágasabb. 13-tól 19-ig egy kalap alá vesszük az következő napi rendi pontokat. General conversation. Thank you, Thomas, for that again. Um, Colleagues, if you settle down, please. The next point on the agenda concerns two aspects of our common visa policy, the reciprocity and the suspension mechanism of regulation 52901 in which the Commission is... Tehát akkor vízum ügyel foglalkozunk. A különböző vízum könnyítéssel foglalkozó, főként nyugat-balkáni országokra eh, vonatkozó vízum liberalizációs témákra fogunk beszélni. Itt az 539 per 01-es rendeletre kell es van gondolni, illetve a Nyugat-Balkánon kívül még Grúzia és Ukrajna is a vízumliberalizáció alá esik. Hát igazából úgy tűnik senkit nem érdekel, amit beszélek. Kollégák, foglaljanak helyet, maradjanak csenden, higgyék el, ez fontos. Végül az Európai Bizottság hallgatjuk meg azzal kapcsolatban, hogy mm, Peruval és Kolumbiával folytatott tárgyalások vízumügyben hogy állnak. Beszélgessenek csak nyugodtan, értem, hogy sok a nyári élmény, de ezt tegyék ezt meg a üléstermen kívül, ha lehet. az alapszerződések értelmében az Európai Parlamentet a tárgyalások minden stádiumában azonnal és teljes mértékben tájékoztatni kell. Az Európai Bíróság esetjoga eh, a Mauritiuszi eh, megállapodás Mauritiuszi megállapodása kapcsolatos ügyben kimondta az Európai Bíróság, hogy ha az eljárás jogi szempontokat nem tartja tiszteletben a tanács, akkor az egy tanácsát megkötött uniós megállapodást érvénytelenít. Éppen így tehát a többi intézménynek az Európai Parlamentet aktívan tájékoztatni kell különkérés nélkül. Így tehát szeretném az Európai bizottság képviselőinek megadni a szót, hogy eleget tegyenek tájékoztatási kötelezettségüknek. Utána pedig a kollégáknak is megadom természetesen a szót. Tehát Nielsen úr van itt az Európai Bizottság részéről? Nem. Pa Palman. Diderik Palman úr. Nem, mindketten. Henrik Nielsen és Diderik Palman. Kettő jobb, mint egy, ugye? Akkor lássuk, melyikük szeretne először hozzászólni. Thank you, Mr. Chair. Um, I'm Diederik Palman, I'm the deputy head of the visa. Köszönöm, én a vízumpolitikai osztály eh, helyettes vezetője vagyok. Nielsen kollega pedig más témákért felelős. Én elsősorban a, a vízum kölcsönösségről és a nemzetközi megállapodásokról beszélhetek. Hogyha nem bánják, akkor röviden felvezetném ezt a témát, és aztán uh, uh, Nielsen úr a vízum könnyítéssel kapcsolatban is mondhatná egy-két érdekes dolgot. Tehát kezdjük a reciprocitással, tehát a kölcsönösség elve a vízumpolitikában, hogy nyilván önök is tudják, egy az Európai Parlament és a Tanács 2013. decemberében egy átdolgozott mechanizmust fogadott el, amelynek célja alapvetően az, hogy nagyobb fokú szolidaritást hozzunk létre, és a sürgős esetekben eh, gyorsabb reagálást tegyen lehetővé. Hogyan működik ez a mechanizmus? Alapvetően minden hat hónapban az Európai Bizottságnak vagy egy végrehajtási aktust kell elfogadnia, amely egy harmadik ország állampolgárainak vízummentességét felfüggeszti, vagy az Európai Bizottságnak egy jelentést kell elfogadni, amelyben kimondja, hogy eh, miért nem fogadott el egy vonatkozó végrehajtási aktust, amelyben meg kell indokolnia azt is, hogy miért véli úgy, hogy a vízummentesség felfüggesztését miért nem tartotta célszerűnek. Tehát hat havonta kell eh, egy, ezt megtenni, ez a mechanizmus, és aztán két évente eh, jön a guillotine, mert akkor egy delegált aktust kell elfogadni a bizottságnak, amely felfüggeszti az olyan országok vízummentességét, amelyek megkövetelik az uniós tagállamoktól, hogy vízummal utazhatnak csak be európai polgárok. 2014-ben kiadta, a tagállamoktól kapott információkat a, a, azzal kapcsolatban, hogy mely országok nem tartják tiszteletben a reciprocitás elvét. Öt tagállamtól kaptunk bejelentést, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Lengyelország és Románia voltak ezek a tagállamok, amikor öt különböző harmadik ország, Ausztrália, Brunei, Kanada, Japán és Amerika természetesen fittyet hányta reciprocitás elvére. 2014 áprilisától indult tehát ez a 6 hónapos intervallum. Ennek eredményeképpen született meg októberben, tavaly októberben az első ilyen jelentés. 2014 13, 15 operálisok közt egy oldalú fórumot hoztunk létre, az EU, az érintett tagállam és az érintett harmadik ország részvételével tárgyaljuk azt, hogy hogyan lehetne javítani a helyzeten, hogyan lehetne ezt a vízumpolitikát valahogy kijavítani, hogyan tudjuk a vízummentességhez közelebb terelni az érintett országokat. 2011. októberében került tehát elfogadásra ez a jelentés, és aztán hat hónap múlva a következő. Mivel az érintett tagállamok nem kérték az adott harmadik országokkal kapcsolatban a vízummentesség felfüggesztését. 2015. októberre a következő határidő itt van már a nyakunkon, ezért nagyon aktuális végig gondolni, hogy hogy állunk, és a fennálló meglévő problémákkal mihez kezdhetnénk? Nos, a jó hír alapvetően az, hogy a Brunei ügy megoldódott eh, menet közben, de a rossz hír az, hogy Kanada és Amerika nem nagyon akar, nem nagyon akarja beadni a derekát, továbbra is fennálló problémák ezek, lehetek őszinte? Azt hiszem igen, valószínűtlennek tartom, hogy ezek megoldódnak jövő április előtt, amikor is a delegált aktus automatikusan működésbe lép. Amerikát illetően tudjuk, hogy nagyon szigorú jogi feltételei vannak annak, hogy a vízummentességet ne kapja egy ország. Az egyik legfontosabb szempont az a vízum kérelmek visszautasításának aránya. Jelenleg 3 ban húzták meg ezt a határt az öt érintett tagállam esetében, Bulgária, Románia, Ciprus, Horvátország és Lengyelország esetében jóval magasabb a visszautasított vízumkérelmek aránya 3%-nál, ezért nagyon valószínűtlen, hogy le tudnak menni jövő április előtt a 3%-os küszöb érték alá. Kanada esetében elég hasonló a helyzet. Nincs törvényi szövegbe iktatva ez, de hasonló kritériumokat használnak, mennyiségi korlátozásokat, például a vízum kérelmek visszautasításának aránya, a második pedig a migrációs szabályok megsértésének száma. A kanadaiak átlagolnak, három évre vonatkozóan átlagolnak, és ezzel az átlaggal számolnak, ezért azok a tagállamok, amelyek Kanada továbbra is, Románia, Bulgária esetében továbbra is vízumot követel meg. Három év átlagában is teljesíteni kell ezt a küszöböt. Nos, lássuk be, hogy nagyon valószínűtlen, hogy az érintett két tagállam meg tud majd felelni ennek a követelménynek jövő áprilisig. Így állnak tehát a dolgok jelenleg. Minden valószínűség szerint jövő áprilisában az Európai Bizottságnak valamit tennie kell, el kell fogadni egy delegált aktust, vízum követelményt kell bevezetni <laughs> Kanadával és Amerikával kapcsolatban. I would then also like to take this opportunity to raise... Ragadnám az alkalmat, hogy felhívjam az önök figyelmét egy konkrét kérdésre kérem, hogy olvassák el ezt a két jelentést, amit elfogadtunk, ahol sokkal részletesebben és közérthetőbben elmagyarázzuk ezeket a problémákat. Mire is gondolok itt? Japán az ideiglenes román útlevéle rendelkezők esetében vízumkövetelményt vezetett be. Az igazi kérdés az, hogy az átalakított vagy felülvizsgált reciprocitási mechanizmus hatája eh, alá esik-e egy ilyen intézkedés. A tanácsban már beszéltünk erről a tagállamokkal, de társadalmatóként szeretnénk meghallgatni az Európai Parlament véleményét is ez ügyben, mielőtt végső döntést hozunk, az ügyben, hogy van-e dolgunk ezzel a reciprocitási mechanizmus hatája alatt. Most, ha megengedik, akkor inkább nem beszélnék arról, hogy eh, mi, milyen megoldásra hajlunk. Egyrészt időnk sincs erre, másrészt nem szeretném befolyásolni önöket, ugyanakkor felvinnám az önök figyelmét erre a konkrét problematikára. Tényleg kíváncsian várjuk, hogy önök hogyan vélekednek e témáról. Köszönöm. Okay, thank you very much. Köszönjük szépen Palman úrnak. részben megválaszolta azokat a kérdéseket, amelyek menet közben felmerültek bennem. Fordulok a kollégákhoz, van-e konkrét kérdésük, amit az Európai Bizottságnak szegeznének ezen a ponton? Úgy látom, hogy egyelőre nincs ilyen. Nagyon hirtelen nagyon elcsendesedtek a kollégánk. A bizottságtól mindkét szakértőt eh, meghallgatjuk akkor? Négőszen úrnak is van esetleg valami hozzáfűzni valója? Peru-Kolumbia témájában? Give you the brief presentations related. Ha egyetért, akkor én Grúziáról és Ukrajnáról beszélnék, illetve a balkáni országok vízum könnyítéséről. Először Grúziát illetően. 2012-ben kezdődött a vízum liberalizáció, az erre vonatkozó tervet 2013. februárjában fogadtuk el. Grúzia ezen még mindig dolgozik, és a bizottság erőforrásokkal támogatja ezt. Októberben, múlt évben adtuk ki az utolsó jelentést az előrehaladásról, és lezárult az első fázis. Ez azt jelenti, hogy Grúzia a jogi és politikai kereteket megteremtette, most már a megvalósításra várunk. A harmadik jelentést 2015. május 8-án fogadtuk el, ez Grúzia gyakorlati lépéseiről szólt, kaptunk tőlük egy írásos beszámolót, illetve volt egy missziónk Grúziába ezt illetően. Azt mondhatnánk, hogy Grúzia jelentős előrehaladást tett. Elkötelezte magát, hogy minden egyes kritérium esetében előrehaladnak. ezeknek többségét el is érte, teljesítette. Ha megnézik, hogy mihez került az, hogy részben teljesítették, akkor láthatják, hogy menedékjog, emberkereskedelem, drogkereskedelem és korrupció elleni harc. A jelentés hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatjuk Grúziát, és az év végére kiadjuk a következő országjelentést ezzel kapcsolatban. Először is nyáron többször találkoztunk a grúz hatóságokkal, hogy az ajánlásokat hogyan valósították meg, kaptunk írásos választ ezek teljesítéséről, illetve a hónap végén még lesz egy újabb értékelési kör. Utána kiadjuk, még az év vége előtt a következő állapot felmérő jelentésünket. Ukrajna. 2008-ban kezdődött, a dialógus, 2010-ben fogadtuk el az intézkedési tervet, második fázisában vannak a vízum liberalizációnak, az ötödik országjelentést május 8-án fogadtuk el. Megállapítottuk, hogy Ukrajna nagyot haladt előre, különösen, ha figyelembe vesszük a különlegesen nagy kihívásokat, amivel Ukrajna szemben áll. Ezek ellenére mi továbbra is támogatjuk Ukrajnát a reformok megvalósításában. A kritériumok többségét elérték, vagy részben teljesítették. Mi úgy érezzük, hogy ez jó előjel a jövőre. A részben teljesített kritériumok migráció, menetékjog szervezetbűnözés, emberkereskedelem elleni harc, állampolgári jogok, illetve különösen kiemelve a korrupció elleni harc. Gyakorlatilag ugyanolyan ütemben haladnak, mint Grúzia, itt is tartjuk a kapcsolatot. Már a héten küldtünk egy missziót, és nem sokára kiadjuk az állapot felmérő jelentést, ugyanúgy, mint Grúzia esetében még az év vége előtt. Végül az ötödik jelentés a nyugat-balkáni országok vízum liberalizációját követő szakaszról. Ez 2009-2010-ben eltöröltük a Nyugat-Balkán állampolgárai számára a vízumliberalizáció, a vízum kötelezettséget Koszovó kivételével, és azóta a Frontex-el és az ELSZ-val együttműködve figyeljük a helyzetet. Először néhány háttérmegjegyzés. A liberalizáció hatása nagyon pozitív volt, a Bonafide utazások száma megnőtt, a régió egyre jobban integrálódik Európába. Aztán hagyd számoljak be a 2015-ös adatokról. Nem a jelentésről szólnék, mert ezóta már tovább léptünk. Ezen kívül. Ez a jelentés a Nyugat-Balkán állampolgáraira vonatkozik, nem vonatkozik a szír menekültek Balkánon keresztül folyó migrációjára. Nyugat-Balkán, azt hiszem, hogy figyelembe vehetjük, hogy is sokkal kisebb mértékű a krízis, mint a Balkán többi részén. De ennek ellenére a trendek negatívak. 2014 ebben az évben megint csak növekedett körülbelül 70 ezer menedékjogot kérő érkezett a Nyugat-Balkánról. Németországba, Franciaországba, Belgiumba, Svédországba érkeztek ezek a kérelmek. Igazából most azt várjuk, hogy még nő ez az arány, 2015 első 5 hónapjában már 33 ezer kérelmet kaptunk. Ha ezt összehasonlítjuk 2014 hasonló időszakával, ez kétszeres adat mennyiség. Leginkább az albán állampolgárok száma emelkedett meg a nyugat-balgániak közül. Ez egy új trend. Eddig mindig a szerb állampolgárok vezették a listát az idén az albán állampolgároktól érkezik a legtöbb kérelem, ami az elismerési rátát illeti, nagyon alacsony. Ez egy aggasztó trend. A jelentés nagyon sok ajánlást tesz ezzel kapcsolatban a nyugat-balkáni országokban. Mi továbbra is azt szeretnénk, a kisebbségeket segítenék, a tagállamokkal együttműködnének, fellépnének az irreguláris migráns csempészek ellen, megerősítenék a határvédelmet, de közben figyelembe vennék az emberi jogokat, az utazással kapcsolatos jogokat. Ajánlásokat tettünk, hogy a menedék kérelmeikre vonatkozó eljárásokat hogyan módosíthatják, illetve hogyan folytathatnak tájékoztatási kampányokat az országokban. Aztán javaslatot fogadnánk el a biztonságos származási országokról, és ide tartoznának a jövőben a nyugat-balkáni országok is. E, itt akkor be is fejezem, de hát várom a kérdéseket. Köszönöm. Elnök. Az egyik kérdés az, hogy a kérelmek arányának növekedése kihat-e a vízum liberalizáció folyamatára a balkáni országokat illetően. Kollégák, ha van kérdésük a bizottsághoz, bármit illetően, mert aztán Peru és Kolumbia ezeket az egyezményeket júniusban írtuk alá, úgyhogy mielőtt rábólintunk, szeretnénk tudni, hogy ott mi folyik. Úgyhogy ha bármi más, most ha nincs, akkor a liberalizáció és a menedék kérelmet illetően tudna még valamit mondani, ezt lezárjuk. Igen, igazából nem. Folyik a tárgyalás a tagállamokkal, és a tagállamok a felfüggesztési mechanizmust kérelmezhetik a bizottságtól, ha elérnek egy bizonyos küszöböt, de ez még nem következett be. De egyeztetünk a tagállamokkal, és össze valószínűleg csúcsot hozunk össze a nyugat-balkáni országok. Köszönöm. On Peru and Colombia, yes, sorry, just quickly on Peru and Colombia rendben van, akkor áttérünk Perúra és Kolumbiára. Köszönöm szépen, Peru és Kolumbia egy ó, másik ország. Nos, ahogy önök tudják, van a, az 593-as 2008-as szabályzat, amely 2014-ben módosították, ez 19 országra vonatkozik ez a rendelet, és ezeken belül kisebb országok is vannak a karitérségből, és ezen kívül meg az arab emirátusokból, az arab térségből országok, és Kolumbia. 2015-ben elfogadták ezt a rendeletet azzal a feltétellel, hogy az érintett országok vi, állampolgárainak a vízum megtagadható. A 17 az említett 19 országból, a 17 országra vonatkozóan a tanácstól kaptunk tárgyalási irányelveket annak érdekében, hogy elkezdjük ezt a folyamatot. Tehát elkezdtük a tárgyalásokat tavaly ősszel, és eh, sikeresen be is fejeztük sok ilyen tárgyalást. Írtunk a, ebben a szakbizottsághoz egy levelet, amelyikben jeleztünk, hogy Dominika Granada, Santa Lucia, San Vincent, Sabao, Timor, Keleti Tomor, Trinidad és Tobago, egy Egyesült Arab emirátusok. Ezekre az országokra vonatkozóan tehát a tárgyalások véget értek, meglevett szövegezés aláírva az egyezmény, és az ideiglenesen ezeket el is fogadtuk. Ebben a levélben tájékoztatuk öröket arról, hogy hogy haladnak a többi ö, tárgyalás, és melyek azok, amelyeket aláírtak több ezek közül az ott a véget ért, és meg kell várni viszont egy formális befejezést, amelyikhez a parlament jóváhagyása is szükséges. Peru és Kolumbia egy másik kategória, ugyanis ezek az utolsó pillanatban érkeztek, nagyon nagy nyomás volt a tagállamok részéről és más szereplők részéről is. Peru és Kolumbia hozzáadása, ez egy feltétel volt ahhoz, hogy ezeknek a, a feltétele az volt, hogy a bizottság egy felmérést végezzen, hogy felmérje, hogy milyen lehetőségek vannak arra, és valóban megfelel hogy tiszteletben tartja a kritériumokat, amelyek a rend, vízarendeletben szerepelnek. Ezek az értékelések októberben jöttek létre mindkét ország számára, és a bizottság megállapította, hogy annak ellenére, hogy vannak ugyan problémák, főleg kábítószer, illetve a szervezetbűnözés terén, de általánosságban úgy vélte, hogy ezek az országok lehet eh, beleférnek a vízumentességbe, megkaphatják a vízumentességet. Tehát elindítottuk, elkértük a Eh, tárgyalási irányelveket, elkezdtük a tárgyalásokat, megszövegeztük a megállapodásokat, és a júniusi cselák eh, csúcson ezeket a sikerült tető alá hozni, tehát Peru és Kolumbia esetén megvárjuk a hivatalos aláírást, a bizottság a jövő héten hoz egy rendeletet, ezekre vonatkozzon, és a maradt, megmaradt még Karibi szigetekre vonatkozzon is. Tehát, ahogy önök látják, a tanács kezében van minden, és ez a két megállapodás az aláírással lép érvényben. Ennyit tudok mondani jelenleg erről a két országról. Amennyiben további részletekre kíváncsiak, itt vagyok, állok rendelkezésükre. Juan Fernando szeretne valamit mondani? Igen, ezzel kapcsolatosan, a ponttal kapcsolatosan, hogyha szólhatok Peru és Kolumbiával kapcsolatosan, ezt követtem ezeket a kérdéseket. Egyes képviselők itt ebben a szakbizottságban nagyon aktívan foglalkoztak ezzel a kérdéssel. és amióta ez a téma felmerült, nem kaptunk további információkat, szóval nem lettünk tájékoztatva a kérdésről. A eh, Mauritius szigetekkel kapcsolatosan például van egy bírósági határozat, egyértelmű, hogy az Európai Parlamentnek joga van tájékoztatása rendszeres tájékoztatása, nem csak kérésre, hanem rendszeres tájékoztatása jogunk van. Szeretném tudni, hogy a, a továbbiakban a határidők hogy állnak, ez a politikai határozat mikor lép hatályba, mit terveznek. A bizottság már foglalkozott ezzel a kérdéssel. Szeretném tudni, hogy milyen hatással van a többi országra, mert további országok vannak, amelyek várják, hogy megkapják ugyanazt a státuszt, Peru, hogy ugyanúgy járjanak, mint Peru és Kolumbia. Mik a határidők előre láthatólag, ezeket ellenőrizték a megállapodásokat, a júniusi dél-amerikai csúcs, EU dél-amerikai csúcsban ezeket átnéztük, de azóta a bizottságtól nem kaptunk semmilyen tájékoztatást. A parlament nem kapott semmilyen információt. Szeretném tudni, hogy hogy haladnak a dolgok. Az az igazság, hogy naprakész információkat sem előtte, sem utána, sem azóta nem kaptunk. szeretnék. Szeretném tudni, hogy eh, milyen határidőket terveznek, hogy mikor fog eh, hatályba lépni a rendelet, az egyezmény, ön utalt az további eljárásokra, ugyanakkor ezekre vonatkozóan nincs egy világos elképzelés arra, hogy milyen határidőkkel fog mindez történni. mik határidőket tervezek önök az egyezmény határba lépésére. Nagyon sok múlik ugye a tanácson, meghallgatjuk Mari Krisztint, és majd a bizottságnak adom meg a szót. Mari Krisztin. Igen, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy, hogy mi a helyzet. A 17-tel kapcsolatosan július közepén már beszéltünk erről, van egy jelentés és ezzel kapcsolatosan, ami jelenleg zajlik. Nagyon sokan sajnálkozásunkat fejezzük ki, de utólagosan, mivel hogy ez már hatályba lépett, és most egy második fázisban jön Peru és Kolumbia 17-ek listája eléggé rendkívüli volt, úgy vélem, úgy véltem, az volt a benyomásom, hogy turisztikai célpontok felé könnyítjük meg a vízuma kiadását, főleg azzal a célral, hogy az európai turisták könnyebben jussanak el oda. Aztán itt van az arab emirátusok, ez is egy érdekes kérdés, és akkor itt van Peru és Kolumbia. Felmerül a kérdés, ugyanúgy, ahogy eh, hallgat, hallattuk előtte, hogyha megint késztények elé állítanak, akkor ez azt jelenti, hogy de facto önök a parlament jogait semmibe vették. Szeretném, hogy ez ne így legyen. Szeretném tudni, hogy mi történt a szelák előtt, és mi volt a szelák után, hogy mi történt közben, mi változott meg, egyáltalán mi történnek. Ön említette a kábítószerkereskedelmet, ebben a témában például nem hallottunk semmit, semmi nincs nincs, és nem tudom, hogy merre felé fejlődik ez a téma. Köszönöm, Maria Krisztine. Ez egy volt egy eszmecsere, ezek a témákat napirendre vettük, ugyanis itt az 218-as cikkel alapján rendszeres tájékoztatást kell kapnunk. Ezek fontos kérdések, minket érdekel ez a téma, és jogunk van erre, el, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy tiszteletbe tartsuk az eljárást. A tagállamok érdekli ez a téma, a bizottságnak tehát kötelessége tájékoztatni a parlamentet. Megadom a szót a bizottságnak, reagáljon erre. Well, Elnök úr, köszönöm először is a kérdéseket. Először is lássuk a hatályba lépését, a perui és kolumbiai vízum megalapodások életbelépésének menetrendjét, ahogy azt mondtam, szeptember 14-én fogjuk elfogadni a tervezetet, amit eljutatunk a tanácsnak, a tanácsban persze ezt eh, hivatalosan formálisan is el kell fogadni. Mivel normális esetben, mivel mindenki jóvá hagyta ezt, az önök háza is egyébként a két érintett ország számára a vízummentességet, ezért várakozásaink szerint nem okoz semmi nehézséget majd ennek az elfogadása, ezért október környékén várjuk ezt, aztán meg kell a két érintett országgal találni azt a mindenki számára megfelelő dátumot, amikor konkrétan alá is lehet ezeket írni, csak parafálták ezeket a szelak csúcson, ami mit jelent? Azt jelenti a parafálást, hogy a szövegről megalapodtak a főtárgyalók, és ők rátták el csak kézügyükkel, de a formális aláírása és életbelépése ennek még várat majd magára. Ez tehát nagyjából a menetrend, persze mindig lehetnek apró fennakadások, de várhatóan ez fog történni. Tudom, hogy az én főigazgatóm novemberben, tavaly eh, novemberben itt járt önök között, és Peru-Kolumbia ügyében beszámolt eh, arról a jelentésről, amit akkor fogadtunk el, általában tájékoztatta önöket arról, hogy eh, hogy álltak a dolgok. Ez év tavasszán egy levelet is küldött ezzel kapcsolatban önöknek. Azt hiszem, hogy eleget tettünk a tájékoztatási kötelezettségünknek önökkel szemben. A bizottság tárgyalhat, nem kell feltétlenül mindenről beszámolni a tárgyalások során, de amint végső formába öntünk egy megállapodást tervezetet, akkor természetesen tájékoztatjuk Önöket. Ezért vagyok én ma itt de a főigazgatónk hivatalos levelet is küldhet az önök szakbizottságának, amelyben alapvetően papíron is összefoglalja mindazt, amit én ma itt elmondtam önöknek. Akkor ezzel teljesítenénk a tájékoztatási kötelezettségünket papíron is. De elmondhatom, hogy természetesen bármikor szívesen jövünk el ide önök közé, és számolunk be bármiféle dossziéról, vízumügyben, valóban a vízum az fontos kérdés, és elmondhatom, hogy készen állunk arra, hogy részletes információval szolgáljunk a Libes szakbizottság számára. Köszönöm, köszönöm a kollégáknak is, akik hozzászóltak ehhez a kérdéshez. Ez azt hiszem a vitát lezárhatnak tekinthetjük. Köszönöm, hogy mindenki itt maradt az ülés végéig. Kicsit korábban sikerül az ülésünknek véget vetni. Jó, bocsánat, az egyéb napi rendi pontot el ne felejtsük, tehát egyéb. Hozzáfűzni, hogy van valakinek. Van, nincs. Szeptember 11-én és 15-én folytatjuk a következő szakbizottsági ülésünkön. Találkozunk kövéten Strasbourgban. Szép napot, viszontlátásra! Köszönöm.